kapcsolatban az osztrák hatóságok részéről érkezett kérvény, méghozzá a teljes szabályzat 62-es pontja értelmében a jogi bizottság fogja ezeket felülvizsgálni. Gabriele Erbettini úr parlamenti mentem jogának védelmére irányuló kérvény jutott be, az éres szabályzat 6 per 3-as cikk értelmében ez a kérvény kérés is a jogbizottsághoz kerül. A frakciók és a függetlenek részéről kaptam kérvényeket bizottsági és delegációs tagok jelölésére. Ha a jegyzőkönyv engedélyezéséig nem érkezik fenntartás, akkor ezeket a kinevezéseket el